Good afternoon, everybody. If everyone... Jó napot kívánok, kérem mindenki foglaljon helyet. Good afternoon, I'd like to welcome you all. Üdvözlöm mindannyiukat ezen a meghallgatáson, amely a Nemzeti Kibocsátás Csökkentésével foglalkozik, és először szeretném elmagyarázni azt, hogy miért én vagyok az elnök, én vagyok a jelentéstevő. Ez nem szokatlan. Lavia úr elnézésüket kéri. Sajnálatos módon halasztatatlan dolga akadt ma délután. Remélhetőleg beérik velem is. Egyébként is itt ültem volna, és most átveszem egész délután az elnökletet. Üdvözlöm azokat is, akik nem túlságosan gyakran jönnek az Európai Parlamentbe, és szeretném eh, Dáli eh, úr nevében, aki képviselünk, szeretném az ő nevében üdvözölni a Lufánai Egyetem hallgatóit Németországból. Itt ülnek, üdvözlöm őket, nagyon jó, hogy itt vannak körünkben, és remélem, hogy eh, tetszeni fog önöknek mindaz, amit látnak és hallanak ma délután. Ez egy átlagos európai meghallgatás, néhány előadást hallunk, utána pedig kérdéseket lehet feltenni a képviselők részéről, erre meghallgatjuk majd a válaszokat, és utána pedig következik a második panel. Azonnal kezdjünk is bele, az első panel kapcsán az egészségről és a környezetvédelmi kérdésekről beszélünk a levegő minőség ellenőrzésének kapcsán. Mari Eve Eru fog beszélni az emberi egészségről és a levegő minőség kapcsolatáról az EU-ban. Ő a WHO-nál dolgozik, Bonnban és levegő minőséggel és zajjal foglalkozik. I'll be presenting on the... Köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket! Nagyon fontos téma ez, főként a WHO számára az elmúlt években globálisan is magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést ezen a téren, de főként Európán belül ma. Arról szeretnék beszélni, hogy mit tud a tudományos közösség erről a témáról, milyen a helyzet az Európai Unióban, és végezetül arról beszélnék majd, hogy mik, milyen előnyekkel járhat az európai eh, polgárok egészsége szempontjából, hogyha csökkentjük a légszennyezést, és az emisszió csökkentés miért olyan fontos. Az első számú eh, halálok eh, a légszennyezés az Európai Unióban. A százezrek vesztik életüket minden évben a légszennyezés miatt. Ez tehát egy font megadja rögtön az alaphangot, a városok légszennyezettsége miatt az emberek túl korán halnak meg, tehát emberek életét követeli ez. Egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy légzőszerű betegségeket, rákot és szív- és érrendszerű betegségeket, megbetegéseket okoz a légszennyezés. A következő grafikon remélhetőleg rámutathat arra, hogy miért terheli meg az emberi szervezetet a légszennyezés. Amikor szennyezett levegőt lélegzünk be, akkor egyből azt gondoljuk, hogy a légrendszerünkre és a tüdőnkre ez kihatál van, de a szállópor, ez a láthatatlan ap, szálló finom por, bejut a tüdőn keresztül a véráramba, és aztán az ember erején keresztül eljutnak az összes szervhez, az idegrendszerre, a reproduktív rendszerre is kihatással van, így tehát a magzatra is kihatással van, illetve a kisgyerekekre különösen káros lehet, nem is beszélve persze a szív- és érrendszeri megbetegedésekről. Tehát nem csak a légzőszervi megbetegedéseket kell itt elsősorban ezekre kell gondolni, ennél sokkal szélesebb körű problémáról van szó. A következő dián azt láthatjuk, hogy milyen hatással van a szék légszennyezés az emberek egészségére. Arról beszélünk, hogy az emberek túl korán halnak, életüket vesztik emiatt. Ez a piramis tetején található probléma. Ez a legláthatóbb, ez a jéghegy csúcsa, ezt a legkönnyebb számszerűsíteni. Tudjuk, hogy hányan vesztik életüket E, ilyen okoknál fogva, de vannak ehhez kapcsolódó közvetett egészségkárosító hatások is. Sokkal több embert érint, tehát a légszennyezés. Menjünk lejjebb a piramison. Talán itt e, kevésbé súlyos hatásokról beszélünk, mégis sokkal több embert érint. Ezért van a piramis alak. Mire gondolok? Például a tüdő működés, a szív- és e, érrendszeri megbetegedések, mindenkinek van olyan ismerőse, aki nehezen lélegszik, amikor smog, smog van a városban, vagy amikor nagyon szennyezett a levegő, de ezen kívül sok más következmény is lehet a légszennyezésnek. A városi lakosság körében az unión belül káros légszennyezettségi színnek vannak kitéve az emberek. Ez jól mutatja az uniós normák határértékek és a WHO ajánlások közötti különbségeket közegészségügyi vagy népegészségügyi védettségi szempontból fontos ezeket összehasonlítani. Vannak itt különböző méretű szilárd részecskék, illetve különböző molekulák. A finom szállópor, amely nagyon mélyen bejut a tüdőbe, ez a PM2,5, akkor itt a lakosság 10-14%-a van kitéve a normáknál nagyobb szennyezettségnek. A WHO iránymutatások értelmében azonban a lakosság több mint 90%-a káros színnek van kitéve. Tehát ebből láthatjuk, hogy annyira elterjedt problémáról beszélünk. Nem csak Ázsiában, Kínában, vagy a hírekben mutatott városokban probléma ez. This graph is actually from the very recently published a, az EEA az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kiadványából eh, vettük az uniós eh, helyzetre vonatkozó eh, adatokat. A sötét-zöld pöttyök jelölik azokat a helyeket, ahol a levegőminőség a WHO szintnek megfelel. Van egy fontos üzenetem ezzel kapcsolatban. A légszennyezettség szempontjából javíthatunk a helyzeten. Lássuk a pozitív oldalát, minél kevésbé szennyezett a levegő, minél inkább javul a levegő minőségnál, jobb lesz a közegészségügyi helyzet. Így. Tehát a kettő között közvetlen összefüggést találhatunk. Hogyan javíthatunk az önős helyzeten? A tiszta levegő csomagról talán többen hallottak. Mit javasol ez? Nos, ez a tiszta levegő csomag évi akár 60 ezer haláleset lesz megelőzhető 2030-re. A statisztikai várható élettartam csökkenése is megelőzhető, illetve statisztikailag 9 hónappal rövidebb ideig él az átlag európai a levegőszennyezettség miatt. Ennyivel javíthatunk tehát a helyzetem. Azt is fontos megemlíteni, hogyha végrehajtják a csomagot, akkor 12-szeres a megtérülés, tehát a légszennyezettség csökkentésének van egy ára, Nos, ez 12-szeresen megtérül, hogyha a közegészségügyi költségeket is figyelembe vesszük. Tehát, hogyha externalizálni akarjuk a költségeket, akkor 40-140 milliárd euróról beszélhetünk. A közvetlen előny az, hogy termelékenyebb, az emberek kevesebbet vannak betegszabadságon például. Arról nem is beszélve, hogy a versenyképesség és a termelékenység növekedésével 10 ezer új munkahelyet is teremthetünk. Két tized százalékába kerülne ez a GDP-nek kiadásként. Ahogy azt említettem, a levegőminőség javítása a közegészségügyi helyzet javulásával is jár, ez pozitív dolog, de azt is tudjuk, hogy vannak olyan technikai intézkedések, amelyek már most is megvannak, és hogyha ezt komolyan vennénk, végrehajtanánk, akkor további 3,6 hónappal élne tovább az átlag európai. Tovább élnénk és egészségesebbek lennénk. A jelenlegi eh, benyújtott eh, javaslat még mindig messze eh, áll attól az uniós céltól, hogy a levegő minőség eléri azt a célt, amikor komoly negatív hatással, ez nem bír az emberi egészségre és a környezetvédelemre, nem beszélve a WHO iránymutatásokra, amitől még mindig messze vagyunk, tehát még sokat valunk. Mi a fő üzenete a WHO-nak ez ügyben? Milyen üzenettel érkeztem ma ide? Nos, nagyon komoly kihatások, következményei vannak a légszennyezettségnek a közegészségügyi helyzetre, komoly betegségeket hoz, okozhat ez, említettem a légzőrendszeri, a szív- és érrendszeri betegségeket, vagy a tüdő rákot. Egyre többet tudunk arról, hogy a szennyezett levegő pontosan milyen egészségügyi következményekkel jár, tehát a tudományos bizonyítékok <clears throat> gyűlnek, halmozódnak, egyértelműen egy irányba mutatva. Az európaiak, európai lakosság légszennyezettségnek történő kitettségét csökkenteni kell, ez egyértelmű egészségügyi következményekkel, javulással jár. Kritikusnak tartjuk éppen ezért az emissziócsökkentést, és megvannak a technikai intézkedések, ezek már most is rendelkezésre állnak és végrehajthatóak. Remélem, hogy még sokat tesznek annak érdekében, hogy minden európai életét javítsuk. Ennyit szerettem volna elmondani röviden. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig megnézzük a környezeti kihatásokat és az európai levegő minőségi hatást. Krista Agrent szeretném bemutatni, aki a Climate Secretariat-ben a légszennyezés osztály igazgatója Göteborgban. Parancsoljon! Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Szervezetem aktív tagja az Európai Környezetvédelmi Tanácsnak, amely egyéb iránt nemrégen ült, ülte 40 éves, e héten ülte 40 éves évforduló fennállásának évfordulóját. A 2030-as célokat üldözzük, ezeknek próbálunk megfelelni. Hosszú távú céljaink vannak, Az a fontos, hogy semmifajta negatív kihatása ne legyen a emberi egészségre, a környezetből származó hatások ne korlátozzák az emberi egészséget. Ez egyébként a hetedik EAP-ból van. Mindez mit jelent? A tudománytól várjuk a jó tanácsot, a WHO iránymutatását, az ökoszisztéma védelem tekintetében pedig eh, a nemzetközi megállapodás ad nekünk iránymutatást arról, hogy az ökoszisztémákat hogyan jó megőrizni. Mind a hulladék lerakó, mind a, a szennyeződés, mind a levegő szennyeződés sűrűsége és koncentrációnak szintjét csökkenteni kell különböző típusú szennyező anyagok csökkenő tendenciáját látjuk itt 1990-től 2000-ig, illetve maig. A kén emisszió jelentősen csökkent a 80-as évektől több mint 90 százalékkal csökkent az Európai Unióban. A NOx és a VOC 55 százalékkal csökkent, az ammónia um, csökkent legkevésbé egy harmaddal. Ez a 89 utáni mezőgazdasági reformokra vezethető vissza, hogy nem csökkent jobban, nem tettek további intézkedéseket. Lássuk tehát az áttekintést. Az egészség és a szélesebbet környezet részét képezi Lássuk az dás problémáját. A kén és a nitrogén szennyező anyagok a földi és a föld alatti talajvizeket is szennyezik. Több mint 100 ezer négyzetkilométert voltak éppen az egész ökorendszer majdnem 10 et 7%-át, az érzékeny ökoszisztéma 7%-át um, fenyegeti az elsavasodós. <coughs> Ez a jelenség évtizedekbe telik, amíg az ökoszisztémák um, ismét uh, egészségesre fordulnak, és fenntarthatóvá válik a működésük. Az eutropifikáció szintén 1 millió négyzetkilométert, illetve 1, 1 millió négyzetkilométerre terjed ki. Ezek kizárólag a szárazföldi ökoszisztémák, tehát voltak éppen ez már az érzékeny ökoszisztémák kétharmada, ahol túl nagy mennyiségű nitrogén alapú műtrágyát használtak, ráadásul a Natura 2000-es területek 73%-a terjedez ki. Az ózon pedig a te, az erdők termelékenységét és más termelést is veszélyeztet. Ezen felül további kihatása van a mezőgazdasági növényeknek, anyagoknak, és persze a kulturális, a mezőgazdasági növényekre, az anyagokra és a kulturális örökségre is nagy hatása, negatív hatása van a levegőszennyeződésnek. Látjuk itt a kritikus kibocsátás szintjét, illetve azt, hogy az ökoszisztémákat milyen terhelés érte a csúcsidőszakban. Ez nem csak a 28 EU tagállamra vonatkozik ez a statisztika, hanem az egész európai térségre, földre az értelemben. 89-ben volt a legmagasabb kén emissziós érték, és mondtam, hogy jelentős csökkentést értünk el a NOx és a kén kibocsátásban. És jelentősen csökkentettük az elsavasodási értéket is. A NOx és az ammónia is csökkenést mutatott 90 óta, és láthatjuk a depozíció tekintetében is a változást, tehát a területeken sikerült a kritikus értéktől eltávolodni a lerakódás, a depozíció tekintetében. Természetesen az egészség is gyorsan válaszol az emberek egészsége, a környezet gyakrabban, lassabban tér magához, az emberek egészsége gyorsabban mutat pozitív változásokat jobb oldalt az elsavasodás térképét látjuk, azokat a területeket látjuk, ahol túl sok a nitrogén vagy a sav lerakódás. Láthatják, a két diagram magáért beszél. Egész egyszerűen a széndiokszid kibocsátásról vonatkozó jogszabályok elfogadása jelentős változást ért el, de további erőfeszítéseket kell tenni hosszú távú céljaink elérés érdekében. A 2010 baloldalt, 2030 jobboldalt, a projekciónkat láthatják. A PM szennyeződés a legsötétebb területeken mutatkozik. Ez itt az a terület, ahol a legnagyobb emissziós sűrűség található. Ez egy kicsikét komplikáltabb díjam, de voltak éppen ugyanazt mutatja meg, mint a fentiek. Jelesül, hogy a városi lakosság több mint 90%-a egészségkárosító PM és más értékeknek van kitéve. Nem tudnánk, kérdezzük hát meg, egyenként megoldani ezt a problémát, minden város külön. Bizonyos mértékig a területek, a városok, az önkormányzatok is tehetnek intézkedéseket, de ez nem elegendő. A bizottság konzulensei egy nagyon fontos jelentést készítettek, amely a különböző források, a részecske sűrűségért felelő különböző források eredetéről szólnak. Hollandiát vettem példának, ez nem egy átlag példa, hanem egy szélsőséges példa. De láthatják, hogy a második vonalon, ahol azt mondja, hogy nemzetközi, nos ez azt jelenti, hogy azok a részecskék a levegőben, amelyek a városi térségben nem saját maga által előállított, nem maga által termelt, hanem a levegő hozta máshonnan. Erre mondjuk, hogy importált. Azt kell, hogy mondjam, hogy a PM szint több mint fele Hollandiában, a városokban kül, máshonnan, más területről jön. Tehát Hollandia egyedül nem oldhatja, nem tudhatja megoldani ezt a problémát. Koordinált nemzetközi fellépésre van szükség. Sok városban az EU-ban igaz ez, hogy külső források felelnek a magas ózon vagy részecske sűrűségért a, levélben, a levegőben, tehát ezért szükséges a nemzetközi fellépés. Mit láthatnak itt? A 2030-ig terjedő javaslat sémáját. Látják a baseline-t, a kiinduló pontot, ha semmi nem változna, akkor ez a szaggatott vonal volna érvényes. Aztán a bizottság javaslata, ugye ez egy 66%-os gap closure-re tesz javaslatot, az MTFR tekintetében, de ez még mindig nagyon távol van, 66%-et éri el az MTFR-nek, de még mindig szá- nagyon távol van az EB ajánlástól. Ezeket a projekciókat azelőtt készítettük, mielőtt az EU az új éghajlatváltozási céljairól döntött volna. Idén októberben az EU egy 40%-os széndiokszid csökkentési célról döntött, és a megerősödött megújuló energiaforrás becsattolásról és energia hatékonysági célokról is döntött. Mindez azt jelenti a mi diagramunk számára, hogy jelentősen fog csökkenni a NOx, a kén és a mikrorészecskék emissziója ez pedig a baseline-t, a szagatott vonat alap lefele fogja vinni, és persze ilyen módon az MTFR diagram is lefe, illetve mutató görbe, még ha nem is görbe, hanem egyenes ez a görbe, de mégis a görbéről van szó, tehát ez a görbe is lefele fog haladni. A Európai Parlament számára készített beszámolóból kiderül, hogy ahhoz, hogy a bizottság javaslatát alacsonyabb költséggel valósítsuk meg, ahhoz elegendő volna, hogy csupán a baseline-t hajtsuk végre. Ugyanakkor egy becsvágyóbb célt alacsonyabb költséggel lehet megvalósítani. Ez itt a bizottság javaslata. Ezek itt a csökkentési arányok, illetve a megbecsült költségek, az összéghajlat kibot, a emissziós csökkentés tekintetében évente 3,3 milliárd euróra tesz. Soknak tűnhet ez, sok pénz is 3,3 milliárd euró. De hogyha az egész EU populációra elosztjuk ezt, akkor évente lakosonként 6 eurót tesz ez ki. Akkor már nem olyan drámai a helyzet. és az egészség, az emberi egészség és a környezetre gyakorolt pozitív hatás sokkal hatalmasabb, sokkal jelentősebb. Már 2030-ig is 240 ezer korai halál jön, korán halnának meg emberek, túl korán halnának meg emberek a levegőszennyezésnek köszönhetően, ha nem tennénk semmit és ilyen módon 200 és 600 milliárd euró közötti összegre tehető az, amit csupán az egészségügyi költségek okoznának a költségvetéseknek. Lássuk most hát, hogy milyen messze vagyunk a céljainktól az egyes mutató tekintetében. A sötétkékkel a CLE, zölddel a NEC, és a legutolsó szín az MTFR van feltüntetve. Melyek hát a következtetéseim? Azt hiszem, hogy a fő következtetés az kell, hogy legyen, hogy az, a szennyezés emberi egészségre és környezetre gyakorolt negatív hatása súlyos, és még a bizottság javaslatai, illetve a 2030-as célok tekintetében is nagyon súlyos lesz, de ezeket nem szabad kompromitálnunk. Ezért nagyon fontos, hogy a már 20 évvel akár el, korábban elfogadott célokat szigorral hajtsuk végre. Ahogy ezt elérjük, nem csak nemzeti kibocsátási plafonokra vonatkozó irányelvre volna szükség, hanem ágazati jogszabályokra szükség volna, melyek biztosított biztosítanák, hogy a legfontosabb kibocsátó ágazatokban, és itt külön kell említeni a mezőgazdaságot, csökkentsük a kibocsátást, és van itt még egy terület, melyet említeni kell, a nemzetközi tengerhajózást. Ez a NOx kibocsátásban drámai eh, értéket ér el valamint a Premier PM kibocsátásban a, a, a sűrű a, dízel, a finomítatlan dízel a, elégetésével ezeket használják, ugye a hajón különösen drámai emelkedés tudható be. Nagyon fontosak tehát ezek a célok, nem szabad, hogy megtorpanjunk, és meg kell vizsgálnunk tehát az energiaelőállítás, a közlekedés, a mezőgazdasági szakpolitikákat annak érdekében, hogy a változást elérjük. Köszönöm szépen! Thank you. Thank you, Mr. Algren. Köszönöm szépen, Ágren úr, köszönöm szépen, hogy mindketten betartották a hozzászólási idejüket. Most a képviselőtárnak a kérdéseket, és Meissner asszonynal kezdjük. Nagyon gyors volt ez valóban, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy vannak-e adataik a hajók által okozott légszennyezésről, ezt nem látom ma témaként európai északi részéről érkeztem, és tudom, hogy jövő év elején kötelező lesz a a kéndioxid csökkentés kötelező lesz. Kíváncsi lennék, hogy van-e, van-e bármilyen fajta adatuk a különböző hajók által okozott légszennyezésről, a különböző európai tengerparti vidékeken. Válasz. Nem tudom fejből a kilót ki adatokat, de hogyha a 80-as évektől nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy az egyharmaddal nőtt a kén-dioxid kibocsátás, és a NOx kibocsátás kétharmaddal növekedett. Ez minden tekintetben sikerült a kibocsátást csökkenteni, főként ezt Észak-Európában teszik meg a jövőtől kezdve, és 2020-tól kezdve megindul ugyanez Észak-Kelet Atlanti óceán térségében, és remélhetőleg sikerül majd csökkenteni, de nem lesznek továbbra sem igazán hatékony eszközök arra, hogy az NOx kibocsátást csökkenteni lehessen, ennek technikai oka is van. 2006-tól kezdve az új hajóknak is csökkenteniük kell majd az NOx kibocsátást. Úgy gondolom, hogy Európa más részén is létre lehetne hozni ilyen területeket, ahol e, vizsgálnák ezt a kibocsátás e, csökkentést ugyanígy létre lehet ezt hozni a déli területeken is, mert ez előnyös lenne az egészség szempontjából. Um, thank you. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy elkéstem. Az egyik kérdés, ami bennem felmerült, illetve a kormányoknál is felmerült, az a nyomonkövetés, a monitorozás kérdése volt, és az, hogy ez sokba fog kerülni az országoknak. Egyértelműen már nagyon sokat tettek ennek során, hiszen megmutatta az európai adatokat. De mi a helyzet ezekkel a nyomakövetésekkel milyen gyakran e, történik ez, mert e, hogyha már most el lehet végezni ezt a monitorozást, akkor kérdés az, hogy ez nagy teher lesz a tagállamok számára, hogy ezt e, végrehajtsák. We already have a NEC directive. Már van egy úgynevezett irányelv, ebben meg benne vannak a nemzeti határok, ezek 2010-től mérvadóak, tehát van egy monitozási rendszer, ez már működik a kibocsátások tekintetében. A határokon átnyúló légszennyezés esetében létezik a Göteborgi jegyzőkönyv is az 99 óta létezik, és 2012-ben módosították ezt, és ez most már kötelező kibocsátás csökkentést ír elő 2020-ig. Az Európai Unió ezt aláírta, még nem ratifikálták, de gondolom, hogy a legtöbb Európai Uniós tagállam ezt el fogja fogadni, tehát nem mit tudom, hogy milyen fajta, újfajta monitorozást akarnak. Az Európai Bizottság csak azt mondja, hogy sokkal jobban, jobban kidolgozott európai, illetve nemzeti programokra van szükség annak érdekében, hogy a kibocsátás meg, csökkentése megtörténjen, és nyomon kell követni azt, hogy ezeket a vállalásokat létrehozták, de ez nem igazán egyfajta monitorozás. A monitorozás kötődik a légminőségi irányelvhez is, de ez már 2008 óta létezik, tehát nem igazán tudom, hogy milyen fajta új monitorozás lenne, és milyen költségek lennének ezzel kapcsolatban. Elnök, itt van körülben valaki az Európai Bizottságtól is, nem tudom, hogy szeretne ezzel kapcsolatban hozzászólni, hogyha akarnak, megtehetik, de hogyha nem az ön szakterülete, akkor nem muszáj, de hogyha akar, akkor hozzászólhat ehhez. Uh, thank you, Ms. Uh, well, I... Köszönöm szépen, amit Agzen úr elmondott, az igaz volt. Az új javaslat nem tartalmaz új kötelezet, monitorozási kötelezettséget. Ez teljes mértékben megfelel azoknak a kötelezettségeknek, elvárásoknak, amelyek már a jelenlegi jogszabályban is benne vannak, illetve amely a Göteborgi jegyzőkönyvben is benne van Keith. Köszönöm szépen, Judy, Julie és köszönöm a hozzászólóknak is. A kérdésem az eléggé konkrét lesz. A WHO-nál más volt a cél adat 2,5, és Európában sokkal erősebbek a, az adatok. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan tudnánk ezt elérni, és ami még érdekelne a szállópor kapcsán, nem tudom, hogy a jelentésben beszélnek-e erről, de ha jól tudom, ennek nagyon súlyos egészségügyi hatása van, és nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit tehetnénk. Thank you very much for the question. Uh, actually, your Köszönöm szépen a kérdését. Igaza van, a WHO ajánlása a pm 25 öttel kapcsolatban. Az 10 per köbméter, eh, és az EU-nál ez az arány 25. Tehát egyértelmű, hogy a kutatók, akik ezzel foglalkoznak, azok eredmény eléggé meggyőzőek. Azt vizsgáljuk meg, hogy a belélegzett részecskék hogyan okozhatnak különböző fajta megbetegedéseket, tüdőbetegségeket, vagy kardiovaszkuláris megbetegedést. A 10 mikrogram esetében még az alacsonyabb szinteket is megvizsgáljuk. A WHO ajánlásai egyértelműen tudományos ajánlásokon alapulnak, és hogyha megnézzük az EU normáit, tudjuk, hogy ott számos más megfontolás is szerepet játszik, például a technikai megvalósíthatás, megvalósíthatás vagy azt, hogy mit akarnak a tagállamok végrehajtani, tehát más megfontolások és mérvadóak akkor, amikor a normákat, a jogalkotási normákat dolgozzák ki, míg a WHO ajánlásai jogilag nem kötelezőek, és ezért van ez a fajta különbség. Az ultrafinom részecskék esetében nincsen európai szintű monitorozás, nagyon bonyolult intézkedés lenne ez hosszú távon. Tanulmányok születtek, és ezek mutatnak eredményeket, de még ez mind túlságosan új. Amíg nincsen megfelelő monitorozási rendszer, amit végre lehetne hajtani itt, és amit meg lehetne jobban vizsgálni, addig többet kell tenni. A PM2.5-öt továbbra is a kutatók eh, ezt tartják a legfontosabbnak az egészségügyi hatások szempontjából, de minden esetre az ultrafinom részecskék hatását tovább kell vizsgálni. You also asked how to address them, if I remember right. Arra is vonatkozott egy kérdés, hogy mit lehet ezzel tenni? Nos, abból, amit ma tudunk, az egyik legjobb megoldás az, hogyha részecske szám maximum korlátokat vezetünk fel különböző típusú gépjárművek kibocsátására, és az ultrafinom részecskék kibocsátását ilyen részecske szűrők kötelező tételével jelentősen csökkenthetjük. Köszönöm, Gebrandi úr. Igen, köszönöm, Julie. Én is késtem, sajnálom azért végigfutottam a diákat, az interneten is fönn vannak ezek. Remélem nem olyan lesz a kérdésem, amelyre válaszolt a prezentációjában. A korai elhalálozásról beszélünk, a közvetett és közvetlen egészségügyi eh, költségekről, de számomra ha lehet, akkor legalább ugyanannyira fontos, hanem fontosabb, az életminőségre kifejtett hatás kérdése. Hogyha mondjuk egy kisgyerek nem tud sport, egy gyerek nem tud sportolni, mert rendszerű mm, betegség gyötrik a szennyezettsége miatt, akkor az életminőségét befolyásoltuk. Erre vonatkozó információk nyilván vannak, ez is bizonyos mértékben nyilván szemszerűsíthető. Kérdés, hogy mennyire. Köszönöm, köszönöm a kérdést. Valóban igaza van. A korai elhalázásokra vonatkozó statisztika könnyebben rendelkezésre, hiszen ezt könnyebb mérni. A halálozási statisztikák könnyen elérhetőek. Tudjuk, hogy drámai magas számokról van szó de vannak, és erről beszéltem, e, ilyen sokkal nehezebben mérhető egészségügyi hatások, következmények, például az a kisgyerek, aki az asztma rohama miatt nem tud játszani a barátaival, vagy például a hőhullám és a levegőszennyezettség, e, légszennyezettség együtt igen komoly egészségügyi problémákhoz vezethet egyes e, csoportok számára. Ezt persze jóval nehezebb szemszerűsíteni, mert ezek közvetett hatások. Vannak olyan tanulmányok, vizsgálatok, amelyek ezt vizsgálták például a gyermekek tüdő működését, amikor magas az ózon koncentráció. Igen, végeztek ilyen kutatásokat. Nagyon nehéz ugyanakkor ezt pénzben kifejezni, hogy ez milyen kárt okoz. A kollégám a jobb oldalamon is említette, hogy túlbecsüljük a költségeket, és alulbecsüljük az, az előnyit annak, hogy ha, ha valamit teszünk ezen a téren, ez milyen járhat. Hiszen egész egyszerűen csak a korai elhalázásra, a jéghegy csúcsára koncentrálunk, de ennél sokkal több van, e, és sokkal nagyobb javulást hozhat e, a társadalom számára e, ez a fajta befektetés. Köszönöm, hogy bizonyos ponton elhangzott, hogy van egy nem szabályozott ágazat, a tengerhajózás, tehát hogy a hajók kibocsátását nem szabályoztuk. De Julie, van egy másik ilyen ágazat, amely a levegő minőséghez és az éghajlatváltozáshoz jelentős hozzá, ez pedig a repülés. Igen, ezt szabályoztuk, de eléggé? Ez egy olyan kérdés, ami nagyon gyakran felmerül. Um, as far as I've seen... Amennyire tudom, a repülőgépek által okozott légszennyezés nem a legkritikusabb összetevő, hiszen a magasabb légkörben szennyezik a levegőt. Ez igazából olyan nagy mértékben nem járul hozzá a problémához. Egy hatástudományt, amikor végeznek mondjuk egy nagy repülőtér új kifutó pályájának építése kapcsán, akkor igazából nem is a repülőgépek emissziója okozza a legnagyobb változást, hanem a repülőtérre érkező autók általi emisszió az, ami hirtelen megdobja a légszennyezettséget. Két rövid kérdésem lenne. Az légszennyezettség problémája elsősorban a városokat érinti, ez logikus. Vannak olyan városok, ahol jelentősen sikerült javítani a levegő minőségen? Azt mondta, hogy Hollandiában rosszabb a, a légszennyezettség, mint más országokban. Miért van ez a, a, a tenger miatt, vagy, vagy mert a tengerszint alatt van az egész ország? Ez csak érdekelne. Colleagues. I think we both can have a go at this one because it... Mindketten válaszolhatunk. Nem hiszem. A, lássuk Hollandiát. Nagy az emisszió sűrűség. Ez Észak-Franciaország, Belgium esetében is igaz, nagyon sűrűn lakott országok, ezek akár csak eh, német eh, ország nyugati része, nem is beszélve az intenzív hajózásról a part mentén. Tehát ezt hívjuk mi ezt emissziós sűrűségnek az intenzív mezőgazda, mezőgazdaság ammónium, ammóniumnitrát, ammónium szulfát, nitrogénoxidok kibocsátásáért felelős. Ez a PM2 és fél formájában kerül a levegőbe. Ez egy olyan kombináció, ami miatt Hollandiában a szállópor koncentrációja ilyen magas a különböző károsanyag kibocsátások együtt adják ezt a problémát. A városok levegő minőségének változása terén melyik városban javult a legjobban a helyzet? Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség felsorolta City Ranking Guide, azt a neve, ha ezt eh, Google-ön eh, rákeresnek, akkor abból kiderül, hogy mely városokban tettek a legtöbbet a levegő szennyezés csökkentés érdekében. De most fejből nem tudom megmondani, hogy melyik város javított legtöbbet a helyzeten. Én talán annyit fűznék hozzá, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott eh, jelentés, amit megtalálható az ülésterem előtt, ebből nagyon sok minden kiderül, de általában az ő honlapjukon nagyon sok információt találnak a földrajzi eh, megoszlás tekintetében nagyon érdekes információkat szolgálhatnak. Köszönöm. Thank you very much. I would like to mm, speech post. Köszönöm szépen. Eh, lengyelül folytatom, hogyha nem menjek. Köszönöm. Az első kérdésemet a WHO képviselőjéhez intézném, a másikat pedig a másik meghívott vendégünkhez. Tudjuk, hogy a korai elhalálozás sok szám, amelyet a levegő szennyezés okoz, nagyon magas, több mint 300 ezeres adatról beszélünk éves szinten. A WHO képviseletében érkezett hölgy említette, hogy ezt elsősorban, hogy ezt elsősorban tüdőbetegségek, az, illetve szív- és érrendszeri megbetegések, megbetegedések adják de mi van a rákos megbetegedésekkel? Ez tulajdonképpen a, a rák egy népbetegség ma már. A benzopirin példáját hoznám itt talán. Tudom, hogy vannak dohányzás ellenes kampányok, amelyek oda vezettek, hogy jelentősen csökkent a tüdőrák előfordulási aránya. A benzopirin ipari kibocsátásból származik, ez milyen egészségügyi következményekkel jár, ezt hogyan tudjuk számszerűsíteni. Az agrárium is komoly okozója a légszennyezésnek, ez is elhangzott. Yeah. Lehet, hogy az elsőre meglepő, Általában a mezőgazdálkodásra úgy tekintünk, mint egy tiszta ágazatra. Pontosan hogyan felelős a mezőgazdaság? Hát kálium és nitrogén formájában például a, a, trá, a műtrágyák nagyon komoly szennyező anyagoknak minősülnek, de hogyan másképp szennyezik a levegőt és a környezetet a mezőgazdálkodás során? Thank you. I just want, can I just add a little bit to that? Még egy valamit hozzá szeretnék tenni ehhez a kérdéshez, mert én magam is erre a területre szerettem volna rákérdezni, illetve a bejelentések kérdésére. A víz az az arról a jelenségről, hogy a talajvíz elszennyeződik a tápanyagokkal. Köszönöm szépen. Először is a különböző betegségekről, a tüdőrákról, a szív- és érrendszeri betegségekről, a környezeti kihatásokról visszavezetve. Nos, a társadalmunkban az ér és és um, szív- és érrendszeri betegségek nagyon gyakran fordulnak elő. Azért, mert és minthogy a légszennyeződés az egyik veszélyesség és kockázati tényező, ezért azt mondhatjuk, hogy a légszennyezésből származó idő előtti halálesetek 80%-a szív- és érrendszeri betegségekre, vagy pedig szívrohamra vezethető vissza. A tüdő ráka második helyen szerepel. Ez azzal magyarázható, bár a tüdő számára is nagyon veszélyes, és nagyon súlyos a tüdőesetek eh, prevalenciája, de mégiscsak kevesebben szenvednek tüdőráktól, mint öm, ehm, szív- és érrendszeri megbetegedéstől, melyek a környezeti hatásokra vezethetők vissza. Ami a mezőgazdaság eh, kibocsátáshoz való eh, hozzájárulását szerepét illeti, körülbelül 90%-át bocsátja ki az ammónia az ammóniának a mezőgazdaság. A maradékot a fűtő kazánok, erőművek, vagy pedig a közlekedés adja, de a lezőgazdaság, még egyszer mondom, 90%-ban felel a ammónia kibocsátásért. És hogyha jól emlékszem fejből, a mezőgazdaság a metán kibocsátás feléért felel, de hát nem vagyok benne teljesen biztos, de körbelül. Mindenesetre hozzájárul jelentősen a metán kibocsátáshoz, és valamennyire 5-10%-ig járul hozzá a primér PM kibocsátáshoz. Elsősorban ez az a magyarázható, hogy felégetik, a tarlókat égetik. Ami pedig a légszennyezés és a nutrifikáció összefüggését illeti, a nitrogén ökoszisztémába való bekerülése megváltoztatja a talaj tápanyag összetételét, és ilyen módon a fajok létét is befolyásolja, hiszen nagyon sok faj csak a nitrogén szegény területen tud élni. és éppen ezért akár a természetes vizekben, akár a szárazföldeken, a, hogyha elnutrifikálódik, vagy nitrogén tartalma nő a víznek és a talajnak, akkor ez megváltoztatja a biodiverzitást. Jelentős mennyiségben csökkennek majd a jelenlévő a területen élő fajok, és csak a nitrogén tűrő, vagy a nitrogéntől, mint egy sű, jól szaporodó fajok jelennek meg. Például az alpesi területeken azok a fajok, amelyek már a nagyon ritkává váltak, lassan ki fognak halni, azért, mert nutrifikálódott a talaj. Ezek a fajok egyszerűen többek között nem azért haltak ki, mert szedték őket a turisták, nem, hanem azért, mert a nitrogént rosszabbul tűrik, és a talaj nitrogén tartalma nőtt. Utolsó kérdés pedig kész teszi fel. Köszönöm szépen! A városi környezetekre gondolok. Értem az észrevételeiket arról, hogy milyen hasznos lehet a csökkentés eszközeiben az, hogy a dízelmotorokat mondjuk a városokban betiltsuk, illetve betiltanánk feltételes módban hiszen ha jól értem, akkor a NOx mellett a szállópor jelenti a legnagyobb, a legfontosabb halálokot, már pedig a szállóporért továbbra is a dízelmotorok felelnek leginkább. Annyit mondhatok, hogy a nemzetközi rák kutató központ, ez a WHO-nak egy kutató központja, megvizsgálta a dízel motorokat, és emberi karcinogénnek állította be. Azaz tehát nagyon súlyos egészségügyi kihatása van a dízel motorok által kibocsátott gázoknak, és ezért a városokban nagyon káros a dízel motorok használata. Köszönöm szépen, köszönöm a két szakértőnknek. Már is tovább lépünk, és meg szeretném kérni három következő panelistánkat, hogy jöjjenek fel ide a színpadra, és önöknek pedig köszönöm. Thank you. So for the second session, um, we're talking... Akkor lássuk hozzá a második eh, panelhoz, amikor szatrális kérdésekről fogunk beszélni, és itt van körünkben első hoz, eh, vendégünk, akinek előadása nemetében kötődik majd az utolsó kérdéshez. Klaus Land lesz az első eh, előadó, aki az Európai Autógyártók Szövetségét elkezett, és a valós kibocsátásokkal foglalkozik. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, hogy az iparnak lehetőséget kínál arra, hogy elmagyarázzuk, hogy mit tettünk eddig, és hogy elmondjuk azt, hogy milyen fajta támogatást tudnánk adni ahhoz, hogy növeljük a levegő minőségét. Nézzük az első diát, ez megtalálható az írott dokumentumokban is. Mi történt eddig az európai kibocsátási normák esetében a, a nox a dízelnél, illetve a benzin nél, illetve a dízel PM értékek esetében az első ábrán a személygépjárműveket lehet látni az elmúlt tíz évben, a jobb oldalon pedig a teherautókra vonatkozó adatok vannak. A fő üzenet az az, hogy az új autók kontrollált kibocsátása nagymetében növekedett, és eh, a nehéz gépjárműk esetében is, viszont tudjuk azt is, és ezt hallhattuk a korábbi előadásokban, hogy nem csak a kibocsátások eh, kontrolláltak, hanem figyelembe kell venni a valós eh, közlekedési környezetben történő kibocsátást is. A nehéz gépjárműk esetében van az úgynevezett PEM mérési módszer. Hogyan lehet ezt a PEM rendszert átruházni a járművekre is? Lehet, hogy tudják, hogy jelenleg az Európai Bizottság a tagállamokkal, az iparággal együttműködik egy kibocsátási valós közlekedési helyzetekben történő vizsgálat kapcsán, és ennek kapcsán nekünk új teszt eljárásokat kell kifejlesztenünk, hogy az NOx kibocsátásokat fel tudjuk tárni. Itt láthatják ezen a dián, hogy mi történt eddig. Ha megnézzük 2000-et, akkor volt az Euró 3, 0,5 volt a standard, vagyis 500 mg kilométerenként és a másik oldalon pedig a valós környezeti kibocsátásokat láthatjuk. 2014-ben 18 mg volt a standard, ez már egy jó lépés volt előre, tehát ez csökkentést jelentett, viszont nem láthatjuk ugyanezt a csökkentést a valós közlekedési helyzetekben. Úgy gondoljuk, hogy egy nagyon pozitív párbeszéd jött létre minden szereplővel, amelynek célja az, hogy ez a jogszabályozás a lehető leghamarabb megvalósuljon, Mit tartalmaz jövőbeli jogszabály? Először is Az első elképzelés az az volt, hogy átvesszük a nehéz gépjármű rendszereket a személy gépkocsikra is a valós közlekedési helyzetekben. Baloldalt ez egy olyan helyzet, amelynek során egy ilyenfajta eszközt nem tudunk minden autóra felszerelni, ezért az ipar arra kényszerült, hogy egy nagyon könnyen összeköthető rendszert hozzon létre, amelyen minden gépjúmot lehet mérni. Nagyon sok fejlesztést hajtottunk végre annak érdekében, hogy ez elérhető legyen a következő jogszabály számára, hogyha ezt a hordozható kibocsátási mérési rendszert, ezt a PEMET alkalmazzuk, akkor szükség van egy értékelési és normalizációs eszközre is, és így lehet meghatározni a kibocsátást, a, a illetve a kiterjesztett területen. a valós közlekedési helyzetben történő kibocsátás szavazás kapcsán nagyon fontosak a peremfeltételek, persze mindenkinek más az elképzelése arról, hogy mi a normális közlekedési környezet. A mérnökök szerint ezt nem csak annak alapján lehet meghatározni, hogy egyenlő bánásmódot alkalmazunk Európában, ezt át lehet venni más országtól is, mint Dél-Korea például, és ezért a legfontosabb az az, hogy ezt megfelelő módon lehessen kialakítani. Másrésztről a kérdés az az, hogy mi hogyan képzeljük el ennek a szabályozásnak a bevezetését, és hogyha megnézzük a jelenlegi bizottsági javaslatokat az új RDE könnyűgépjármű szabályozás kapcsán, akkor úgy gondoljuk, hogy sikerül majd túlteljesíteni a bevezetési adatokat. Bizonyára tudják azt, hogy a nehéz gépjárműveknél ez a szabályozás már létezik, itt 1,5% a ide vonatkozó arány, és valószínűleg a személygépjárműknél is egy hasonló arányt fognak előírni. Lesz egy PEM Light rendszer is, amely főként a személygépjárműekre fog vonatkozni. A fő kérdés az mérnökök számára az az, hogy mi is a normális vezetési környezet. A mérnökök számára fontos azt tudni, hogy felfele megyünk-e vezetés közben, és megvan -e pakolva az autó, és milyen maximális gyorsulási körülmények vannak. A küszöbb értékeket határozzák meg, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy mi a célja a szabályozásnak, tehát meg kell határozni azt, hogy milyen normális közlekedési környezet statisztikákra van szükség, de úgy gondolom, hogy az ipar részéről mi itt egy nagyon nagy kihívást jelentő szabályozást támogatunk. Ezt két szektorra kell felosztani, a moderált szektorra, amely lefedi már a normális közlekedési helyzetek 90%-át, és van még a kiterjesztett terület is, amelyet plusz CF faktorral fognak még ellenőrizni. Egyértelmű feltételekre van szükség, ahogy mondtam. Ez nem csak számunkra fontos, hanem a harmadik felek számára is fontos, akik majd tesztelik a gépjárműveket, és ez fontos a külföldi országok számára is. Ha megnézzük az, a részleteket, és amikor um, arról beszélünk, hogy testeni kell a jövőbeli szabályozás uh, feltételeit, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ezt teljesíteni, hogyan lehet ugyanazokat a feltételeket teljesíteni, mint a nehéz gépjárművek esetében, hogyan kell kialakítani az autót, és azt mondanám, mert teljesen újfajta kialakításra van szükség, a pirosan jelzett részeket újra kell alakítani, hogy meg lehessen felelni a jövőbeli szabályozásnak, és az, a szelektív ö, katalizátor technológiát kell alkalmazni, és teljesen újonnan kell kialakítani ezeket az autókat. Tehát az új szabályozás számára új szerűen kell kialakítani az autókat, ez hardware változtatásokat is jelent. Ez öt évben telik körülbelül. Szükség van erre az új szabályozásra. Nem akarjuk ezt halogatni, ennek a bevezetését, de egy két lépcsős bevezetésre van szükség, hogy ez valóban használva váljon a levegő minőség javulásának. Jelentős hardware változtatásokra lesz majd szükség. Mit jelent az, hogy új autót kell kifejleszteni? Ez a dia egy kicsit bonyolult, megpróbálom elmagyarázni önöknek ezt az ábrát. Van egy modell életciklus, ez 6-7 év, és eh, a verseny helyzet miatt is ilyenkor már egy új autótípussal kell előállni, Másrésztről viszont eh, ez azt is jelenti, hogy az autók kifejlesztése, amelyek teljesítik most már az Euro 6 eh, normát, ezeknek a kifejlesztése 2008 ben kezdődött meg, most ezek már a piacon vannak, és eh, ezek a piacról kikerülnek majd 2020-2021 körül. Hogyha most ezeket át akarjuk váltani az új szabályozásra, akkor új autókra van szükség, és már tudjuk, hogy az új modellek kifejlesztése már megkezdődött. Hogyha készek leszünk arra, hogy a jelenlegi modelleken eszközöljük ezeket a változásokat, addigra ezek a modellek már elérik életciklusuk végét, tehát már nem lehet a jelenlegi gyártást megváltoztatni, ezek túlságosan nagy hardware változtatások lennének. Tehát 2018-tól kezdve lehetne ezt esetlegesen bevezetni. Amit az ipar tud tenni, az az, hogy azok a modellek, amelyeket most fejlesztenek, azokat 2017-ben már piacra dobják. Itt kiigazíthatjuk a modelljeinket, megfelelve a, az új rendelkezésnek. Ahogy mondtam, először is az ipar számára egyértelmű, hogy ki kell fejlesztenünk a gépjárműveinket a rendelet értelmében. Egy két lépcsős megközelítést szeretnénk alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy eh, lesz egy köztes lépés az új típusú eh, autók esetében 2017-ig, és utána pedig lesz egy végső lépés ami megfelel már a nehéz gépjárműkre alkalmazott szabályoknak is, és ekkortól kezdve megkezdjük az újfajta technológia alkalmazását. Ma, jelenleg azt láthatjuk, hogy 2015 végére fogják majd meghatározni a a végső formát a rendeletnek. Ez kicsit később van, mint gondoltuk volna, és lehet, hogy nem sikerül majd minden változtatást elérni 2007. szeptemberéig. Ahhoz, hogy meg tudjuk, ahhoz, hogy tudjunk, tartani tudjuk a 2007. szeptemberi eh, időpontot, addig ahhoz az kell, hogy a bizottság már jövő év elején beterjessze ezt a javaslatot. Mit lehet ezen a dián látni? A zöld részeken van az úgynevezett alapforgatókönyv, ez nagyon közel áll ahhoz, ami az eredeti javaslat volt. Azt is láthatjuk, hogy Nincs nagy különbség az alap elképzelés és a e, CRF javaslat között. Azt is láthatjuk, hogy e, német ország meg fog felelni az elírásoknak, nem csak a személyekocsik esetében, hanem más ipari e, szektorok esetében is új technológiákra lesz majd szükség. Végezetül az ipar nem kívánja sem halogatni, sem pedig akadályozni az EDE rendelet bevezetését. A két lépcsős bevezetés sokat segíthetne. Egyértelmű rendeletre van azonban szükségünk, és hajlandóak vagyunk esetlegesen szigorúbb feltételekről is beszélni, amelyek nincsenek a jelenlegi javaslatban benne, de ez csak egy hatástanulmány után történhet, és természetesen 2007-től kezdve mi már el tudjuk kezdeni itt a mi elgondolásainkat. Az utolsó képen azt lehet látni, hogy milyen fajta elénye van 2014-ben a valós kibocsátás csökkentésnek, és hogy mi lesz 2007-ben, ez az első lépés. Látható, hogy ez óriási javulás, és a 2020-ra egy hasonló helyzet jön létre, mint a nehéz gépjárműk esetében. Thank you. Thank you, Mr. Land. Köszönjük szépen, Dundur. Lássuk most a mezőgazdaság szerepét a levegőszennyeződésben. Daniel Rózsé van velünk, aki a Szomi mezőgazdasági kamara kamarát képviseli, az energia, az éghajlat és a levegő kérdésével foglalkozik az APK-ban, Párizsban. agriculteur, Üdvözlök mindenkit, állattenyésztő vagyok, és egyébként a Francia Agrárkamara képviseletében vagyok itt. Köszönöm a meghívást. Most először járok itt, beszéltek környezetvédelmi problémákról. A mezőgazdaság, ahogy önök is nyilván tudják, hallották, értik, mindig nehéz kérdés, főként amikor a környezetvédelmi szempontokról van szó, de természetesen mi is elgondolkoztunk már a levegő légszennyezettség kérdéséről. A francia agrárkamara egy teljes országot lefedő hálózat, Eh, amelynek 7800 alkalmazottja van, 4200 képviselője van a gazdáknak, és alapvetően segítjük szakmai tanácsokkal és adminisztratív környezetvédelmi gazdasági tanácsokkal eh, a gazdákat, és alapvetően eh, segítjük az önkormányzatok munkáját, illetve a, a helyi települési élet részét, amennyiben az agrária is érintve van. Főként az állatenyésztés miatt a mezőgazdaság szerepe nagyon fontos végig gondolni ebben, és a gyakorlatban is be kell ezeket az elméleteket építeni. Ma a levegőminőségről beszélünk, az üvegház hatásról, amely egy órási téma, és ennek már a mindennapokban is kezdjük érezni a hatását és a termékek minőségére is kihatással van egyébként a levegőminőség. számunkra nagyon fontos nyilván a meteorológiai szempontok két, kettősek, hiszen mi is kihatunk az éghajlatra, miközben a klíma, illetve az időjárás változása minket is érint. A termelésnek vannak korlátai, ugyanúgy a szabályozásnak is vannak határai különböző besorolású üzemek vannak, éppen ezért az irányelv intézkedései kapcsán fontos a megszorításokról és a lehetőségekről is beszélni. Hogyan szervezzük a munkát? Nagyon meglepett az, ahogy a gazdák reagáltak az intézkedésekre, nem olyan egyszerű a dolgokat az egyik pillanatról a másikra kiigazítani, figyelme kell venni éppen ezért összetett szempontokat. Igazából nincsen referencia pontunk, nincs mihez hivatkozni, nincsenek meg a megfelelő bevált technikai gyakorlatok, és a következő nem zárhatjuk be az állatokat mind négy fal közé. Éppen ezért az állattenyésztésben egy integrált megközelítést kell alkalmazni mekkora a mozgásterünk. Szerintem sokat tehetünk, alapvetően csökkenteni kell például az emissziókat, de változtathatunk azon is, hogy a trágyát hogyan kezeljük, hogyan alkalmazzuk, hogyan ártalmatlanítjuk adott esetben. Ezek mind-mind fontos összetevői az össz megoldásnak. Ugyanakkor mindennek mind megvan az ára. Gazdasági következményekkel is jár ez a fajta fellépés, ezeket lehet számszerűsíteni, ezért úgy érezzük, hogy pragmatikusan kell a kérdéshez állni, és meg kell vizsgálni, hogy a gazdáknak mi az érdeke. Itt ebben az ülésteremben éppen ezért hangsúlyozottan mondom, hogy nyereségesnek kell lennie a mezőgazdaságnak, a gazdáknak. E, e, ameddig ez így van, addig a környezetvédelmi szempontokat figyelembe tudjuk venni. Szakmai, a szakma képviselőjeként elmondhatom, hogy a szakma érdekeit kell, hogy képviseljem, de ugyanakkor a társadalom egészét is, és mivel a környezetvédelem a társadalom egész szempontjából fontos, ezt a mezőgazdaságnak is figyelembe kell venni. Ugyanakkor ne felejtsük el eh, az egyéb szempontokat, az élelmiszerellátás biztonságát mi garantáljuk, a minőségi, elérhető áru élelmiszereket mi termeljük. Ne felejtsük el a megújuló energiaforrások eh, szempontjára sem, ugye a biomasszára gondolok itt elsősorban. És tényleg itt csak egy-két elemet villantottam fel, amelyeket mind, mind figyelembe kell venni. Már eddig is komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy az üvegház hatást kiváltó gázok kibocsátását csökkentsük, de megmondom őszintén, a technológia fejlődésével elérhetjük a kivált célokat, itt nem csak a mi hozzáállásunkon kell változtatni, hanem általában a piacon is. Azt kell látni, hogy mekkora, sokat beszélünk az agrárólóról, sokat beszélünk arról, hogy mekkora a nyeresége és a mozgástere ennek az ágazatnak, főként az állattenyésztés esetében itt nagyon komoly költségekkel számolnunk, át kell az egész termelést struktúrálnunk, ennek nagyon komoly ára van. Nem lehet tehát össze figyelmen kívül hagyni azt, hogy ezek mi, e szempontok mindenre összefüggnek, reál, legyünk reálisak, elérhetetlen célokat ne támasszunk a gazdákkal szemben, azt fokozatos javulást vállalhatunk mi is csak az eljár, a mindennapi munkánk során. Mint mondottam, mi már sokat tettünk. A gazdák képzése terén például meggyőződésem, hogy globálisan kell fellépnünk, például itt vannak az épületek szempontjából, az épületek energiahatékonysága terén nagyon sokat tehetünk. A tájékoztatás elkezdődött a gazdákat, megpróbáljuk felhívni ennek a problémának a fontosságára, a trágyázás területén is tettünk már javító intézkedéseket. A légszennyezéssel kapcsolatban is további lépéseket tervezünk, ez azonban tisztában kell lenni gazdáknak azzal, hogy szükség van az ő bevonásukra, de hogyha túlságosan szigorúak vagyunk, akkor az sokszor vissza, visszafelesülhet el. Még egyszer mondom, az éghajlat klímával kapcsolatos kérdések nagyon bonyolultak, az egész munka szervezést kell átalakítani, de mindezeket megfontoltan, fokozatosan kell tenni. Megmondom őszintén, hogy optimista vagyok. Ugyanakkor ugyanolyan fontosnak tartom azt, hogy meg kell őriznünk egyrészt a általunk megtermelt élelmiszerek minőségét, ugyanakkor az, az nem megy, hogy a gazdáknak nincs nyereségük a bevételeknek meg kell haladni a kiadásokat, lássuk be, csak így maradhat fenn az európai mezőgazdaság. Persze nekünk is hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy a levegő szennyezést csökkentsük, a levegő minőség javítását nekünk is segítenünk kell. Ehhez egy transferzális megközelítésre van szükség. De azt tudjuk, hogy a levegőszennyezés igen jelentős részét a mezőgazdaság adja, ennek az arányát minél inkább csökkenteni kell, ez azonban újfajta technológiákra van szükség. Így tehát a mezőgazdaság az agrárium személy részéről mit mondhatunk? A környezetvédelmi politikát kell az agrárpolitikába beépíteni. ugyanakkor figyelembe kell venni az agrárium sajátosságait. Amikor megállapítunk különböző célkitűzéseket, akkor reálisnak kell lennünk, túlzott emissziócsökkentési célokat teljesen hiába való kitűzni. Ezeket ugyanis úgy sem tudjuk elérni. És ne felejtsük el ki azt sem, hogy milyen gazdasági költségei vannak eh, annak, hogyha ilyen szigorú elvárásokat támasztunk. Eh, itt van a termelés minősége és az életminőség kérdése is mind. Ezek eh, mind olyan szempontok, amelyeket be kell építeni a majdan kitűzött célba és az újfajta környezetbarát agrárpolitikába. Ugyanakkor megmondom őszintén, meggyőződésem, hogy <clears throat> a mezőgazdasággal kapcsolatban kialakult elképzelés neki is változnia kell, ugyanakkor nekünk a mezőgazdaságban is változtatnunk kell. Gazdasági, társadalmi és egyéni szempontokat mind-mind érvényesítve, de még egyszer mondom, reális, elérhető célokat szabad csak kitűzni magunk elé, hogyha <coughs> túlzott elvárásokat támasztunk, azoknak csak negatív hatásai lesznek. Ráadásul csak közösen egyeztetett cégtűzésekkel érdemes tovább lépni. Meg kell őriznünk az európai mezőgazdaságot, meg kell őriznünk az európai élelmiszeripart, élelmiszer termelést. Ez a közös célunk, ez a közös vágyunk. Köszönöm a figyelmüket. Thank you, Mr. Roger. Köszönjük szépen, Rózsi úr. Az utolsó felszólalunk ma délután specifikus regionális kérdésekről fog beszélni a levegő minőségi tekintetében. De Munári urat üdvözlöm, aki az Agencia Regionale Prevencia Regionale el, eh, eh, munkatársa, szóval a regionális mezőgazda, eh, idő környezetvédelmi hivatal munkatársa. Jó napot kívánok, az olasz, ami picit jobb, mint az angol, tehát olaszul fogok beszélni. Meg szeretném köszönni, meghívtak, hogy itt lehetek. Érdemes volna tehát elmagyarázni, hogy milyen szennyeződésről beszélünk a Padán felsíkon, a padániai felsíkon igazi problémával, egy komplex problémával állunk szemben, ezzel tisztában vagyunk, és próbáljuk megmutatni ezt önöknek, hogy megértessük, hogy hogyan lehet kilábalni ebből a helyzetből. Hegyek veszik körül ezt a sík, síkságot, és nyáron például alig mozog a levegő, és nagyon rövid idő alatt változik az um, időjárás, például a heves esők váltogatják egymást. A olasz lakosság mintegy 40%-a itt lakik ezen a rövid kis területen, és a GDP 50%-át itt állítják ki, elő, itt termelik meg. A széles körű, tehát a ipari tevékenység, nagyon sokan laknak, és a mezőgazdaság és a földrajzi viszonyok nem igazán segítenek abban, hogy javuljon a helyzet. A legsötétebb, a legsötét vörösebb pöttyök, amelyek mind az ózon, mind a szállópor tekintetében mutatják a legsűrűbb helyzetet, éppen nálunk vannak a Pó völgyben és a Padán síkságon, a Pádova körüli síkságon. Amint tehát a Pádova, Pádova körüli területre jutunk, a PM koncentrációja jelentősen nő. Voltak éppen, tehát ez egy nagy, ahogy a fényképen látják, egy nagy ö, egységes ö, felhőként jelenik meg. Nem arról van szó, hogy nem változott volna meg a helyzet az elmúlt években, és óriási különbség van egyébként a különböző primér szennyezőanyagok csökkentése tekintetében Olaszország különböző területei között. Emília-Romagna tartományban szinte sikerült megfelezni a legsúlyosabb szennyezőanyagokat. Nem mondhatjuk azt, hogy nem tettünk volna semmit, de ugyanakkor az ózon csökkentésben szinte nem tudtunk előrelépni. A közlekedésből láthatják itt a, a különböző kibocsátási forrásokat, a közlekedést, a városi területet, és itt a szállóport a PM10-et láthatják, a PM10-et. Az elmúlt években 10-15 évben mintegy 20%-kal csökkent a szállópor a mi területünkön. Ez az előirányzottnak megfelel körülbelül, de az egyes napi ingadozások roppant nagyok, és ez aggasztó. A fenti okokkal magyarázható ez. Voltak éppen a padán a síkság, környezeti feltételei nem nagyon segítenek a levegő áttisztulásának. Egy példával is szolgálok. Láthatják itt a keleti részét a sík területnek, az agglomerációkat, a keleti területet és az Appenin hegyvonulat körüli területet, és Láthatják a diagramon az átlagértéket, az átlagértéket tüntetjük fel ezen a diagramon. Azt mondhatjuk, hogy a síkságon vannak olyan területek, ahol aggasztó a szennyezés mértéke, nem csak az egyes városokban, az agglomerációkban agasztó probléma, hanem gyakran a levegő szennyeződés kiterjedés egy egységes felhőt képez. Lássuk itt a különböző szennyezőanyagokat, láthatják, hogy a kéndioxid, a NOx, a VOC, az NH3 és a szállópor, a PMT hogyan alakul ki zölddel az olasz átlag, kékkel a BPA és pirossal van feltüntetve az emilia romániai terület, amely látható jelentősen kiveszi az olasz egészből a részét, de ugyanakkor ez persze az egész területre vonatkozik, az egész tartományra vonatkozik. No, röviden tekintsük most át hogy egy főre lebontva, ha lebontanánk egy főre a szennyező, szennyeződés mennyiségét, a, a, akkor nem olyan rosszul néz ki a dolog, az EU 27 államára, illetve az EU régi 15-ökre volt leosztva, nem olyan rossz az főre jutó szennyeződés, de az abszolút szennyeződés igen magas, egyszerűen azért túl sokan laknak itt a Póvölgyében, illetve Emília Romanya tartományban. Láthatják a különböző területeket, um, um, San Pietro Capofiume, Bologna ősszel, aztán Bologna télen, és Milánó télen. Különösen aggasztó a levegőben lévő aerozol mennyisége, és ennek a szintjét kezelni kell. Honnan származik ez a szennyeződés? meg kell értenünk, hogy ahhoz, hogy legyőzzük, meg kell értenünk, hogy honnan származik a szennyeződés. Elég kézenfekvőnek tűnik, hogy a egyik legna- a szállópor egyik legnagyobb része a közlekedésből származik, illetve a lakosság fűtési tevékenységéből, abból, hogy a lakosság fűtés. A NOx 66%-a közlekedésből származik, a maradék pedig az energiaelőállítás és az ipar felelős a maradékért. A további nagyon nagy szennyező források, tehát a közlekedés és az ipar, de az ipart helyi, lokális intézkedésekkel is meg lehet szólítani. Emília Romániában megfontoltuk, hogy hogyan lehet azokat a pici területeket, amelyek pirossal vannak feltüntetve, ahol a napi átlagértéket jelentősen túllépi a szennyeződés, hogyan lehetne kezelni ezt a helyzetet. A padán síkságon, a padán síkság keleti részén különösen aggasztó helyzet. Jobb oldalt alul pedig láthatják, hogy a legmesszebb menő csökkentés, amelyet előirányozhatunk, milyen átlagos ö, ö, statisztikai térképet hozhatna létre. Emilia Romagnát tehát nem lehet egy füst alatt kezelni, még hogyha füstről is beszélünk, hanem a különböző területek más-más szennyeződést mutatnak. Egy olyan eszköz dolgoztunk ki, amely a költség, hatékonyság szempontjait is figyelembe veszi a csökkentésnél, és az eredmény itt a grafikonon látható zöld körrel van berajzolva. Voltak éppen itt viszonylag kis ráfordítással elég magas eredményeket lehet elérni. Az alapoknak csupán tized százalékát használjuk fel, illetve 10 százalékát használjuk fel, de mégiscsak mintegy 90 százalékos csökkentést tudunk elérni öm, a szennyeződés csökkentésében. Mit kell tenni? Emília-Románia régió egy komplex tervet dolgozott ki, melynek a neve PER, és az egyes igazgatóságok a tartományon belül és az egyes osztályok a tartomány igazgatásán belül mind közös erőfeszítést tesznek a csökkentés érdekében. Láthatják, hogy az elmúlt tíz évben milyen munkát végeztünk, milyen elemekből áll um, ez a, a fellépés. A régió minden helyhatósága, minden provincia, tehát a helyhatósági igazgatóság különböző szintjei részt vettek, um, válvetve közös erőfeszítéseket tettek egy konzisztens fellépés keretében, ám a probléma továbbá is az, hogy egy régió egyedül nem képes olyan megold eredményeket elérni, amelyek az egész síkságot, síkságon a levegő minőségét jelentősen javítanák. Ahogyan Hollandia kapcsán hallottuk, gyakran külföldről érkezik meg, érkezik a szennyeződés, tehát a padán síkság szennyeződése sem egyedül otthon termelt, hanem külföldről egyszerűen szelekbe fújják hozzánk. Ugyanakkor van egy bizonyos játékterünk, amelyel élhetünk, de azt is látni kell, hogy a mi területünkön megy végig az összes autópálya, amely Olaszországot Észak-Európával kapcsolja össze, és ilyen módon a közlekedési szennyeződés csökkentésében egyedül az Emília-Romániai régió, hogy nem mondjak egy alacsonyabb közigazgatási szintet, nem tud semmit sem elérni. Beszéltünk ugye a motorokról, és ha beszéltünk, akkor vizsgáljuk meg, akkor három dolgot szeretnék mondani zárásképpen. Egyrészt, hogyha megvizsgáljuk, hogyha nem komplexen nézzük a szakpolitikákat, akkor bizony problémákba ütközünk. Olaszországban az alacsony széndiokszid kibocsátású autók vásárlásához az állam kedvezményeket adott. A dízelautóknak kisebb a kibocsátásuk, tehát voltak éppen egy gyakran fölösleges támogatást adtak a dízel meghajtás autók megvásárlásához, hiszen más szempontból nézve a benzinmotorok sokkal hasznosabbak, kevésbé szennyezők. Nézzük meg ezt a diagramot, amely a biomassa elégetéséről ad érdekes és tapasztalatokkal gazdagító adatokat. Gondoljanak bele, hogy hihetetlen mennyiségű szállóport és egyéb kibocsátott anyagot bocsátunk a levegőbe a biomassa elégítésével, a különböző öm, kazánok, kondallók, kájhák öm, felhasználásával, öm, illetve akár a fa ipari felhasználásával is. Öm, Ráadásul a teljes elégetett mennyiség 76%-át kis berendezésekben, illetve kis létesítményekben építik el, ahol a lég levegő minőséget nagyon keveset tesznek. Persze, beszélhetünk egy win-win helyzetről, ez pedig a házak energiahatékonysági átalakítása. Észak-Olaszországban már ö, vannak olyan ö, házak, amelyek ö, akár egy tizedét használják ö, azoknak ö, a régi épületeknek, egy tizede energiát használják fűtésre, hűtésre, világításra, amelyet régi típusú épületek használnak. Nagyon fontos tehát ez az átalakítás, hiszen jelentősen lehet csökkenteni a fűtőanyag felhasználást, és összességében az felhasználást, hogyha megfelelő energiatakarékos házakat alakítunk ki, és persze ehhez fontos az, hogy az épületeket is így alakítsuk át, így építsük. Végezetül pedig egy valamit szeretnék mondani. A Pádovai medencében amikor az olasz emisszióról beszélünk, akkor voltak éppen ennek nagy részét a pádovai síkságon jelenik meg. A lakosság 40%-a, az egész olasz lakosság 40%-a itt él, hát nehezen lehetne őket kitelepíteni, vagy áttelepíteni valahova. Az ipart sem akarnánk elűzni, tehát egy megoldást kell találni arra, hogy a levegő minőségét javítsuk, úgyhogy mindenki itt marad, és az ipar is tovább termel. Amikor ezt a kis piros kört bekarikáztuk a diagramon, akkor ez éppen arra hívta fel figyelmet, hogy mire kell koncentrálnunk az erőfeszítéseinket, és hogyan kell közösen egyébként a helyhatóságoknak, a politikusoknak, a szakértőknek egy olyan integrált szakpolitikát folytatni, amely segít a levegő minőségének javításában. Hogy ezt nem tesszük meg, semmit se fogunk elérni. A Pádovai terület eh, környezetvédelmi hat, hatóságai együtt eh, lépnek fel, együtt mérik a levegő minőségét, és eh, keresik annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnak együtt fellépni, mert még egyszer mondtam, egyedül egy hatóság még keveset tud elérni. Ezzel voltak éppen le is zártam a mondandómat, köszönöm a figyelmüket, és, és köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Um, so that brings... Köszönöm szépen, ezzel végére értünk a második panel előadásainak. Körülbelül 15 percünk van a kérdésekre. Konyacsna asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani, főként a legutolsó előadónak, mert én a legszennyezettebb területre érkeztem Csehországból, és tudjuk, hogy nem az ipar a legszennyezőbb az országunkban, hanem főként kisebb szennyezők vannak, és a közlekedés, ugyanis eh, nem tudjuk kiszorítani a közlekedést a régiónkból, főként a városokból. Ezért nagyon jó volt hallani azt, hogy hasonló a helyzet más országokban is. Lehet, hogy eh, nehéz, de mégiscsak hasznos lenne az információcserére koncentrálni, illetve arra, hogy jobb technológiát alkalmazzunk, főként a főként a fűtési eh, rendszerek esetében a házakban amikor a PM2-ről vagy a PM10-ről beszélünk, nagyon fontos az, hogy hasonlóak nálunk a problémák, ezért jobban kellene törekedni az információ cserére. Nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt, használni kell egymás tapasztalatát. Nagyon érdekes volt hallani a közlekedésről, új tesztekről, új motorokról beszélt, és arról, hogy van csökkentés a kibocsátás területén. Azt kérdezném, hogy miért nem koncentrálunk az alternatív üzemanyagforrásokra, vagy inkább az elektromos autókra, a biogázokra, a hidrogénre, ezek is alternatív üzemanyagok lehetnek. Egy újfajta opcióra van szükség ahhoz, hogy kivezethessük a dízel alapú gépjárműveket. Például a Cseh köztársaságban nincs lehetőségünk arra, hogy szélesebb körben alkalmazzuk ezeket a gépjárműveket, kérdésem az az, hogy önök mit gondolnak az alternatív üzemanyagok jövőjéről, illetve az különböző alternatív módszerekről az autók esetében. Köszönöm. Meghallgatjuk Bren úr kérdését is. Kíváncsi vagyok az erdők szerepéről mit gondolnak, mind a levegőminőség, mind pedig a klímaváltozás megoldása kapcsán. Úgy gondolják-e, hogy növelni kell az erdős területek arányát, és hogyha igen, ennek milyen előnyei, illetve hátrányai lehetnek? Köszönöm, Catherine, köszönöm szépen. Elnézést, időközben egy interjút kellett adnom, de a mezőgazdaságról szeretnék kérdezni illetve arról, hogy valós, realista jogszabályozásra van szükség, és mindannyian tudjuk azt, hogy mennyire fontos a mezőgazdaság az európai gazdaság szempontjából. De talán, hogyha elmagyaráznák azt, hogy melyek azok az elemek a javaslatban, melyek teljes mértékben nem reálisak az önök szempontjából, milyen eh, reális eh, előírásra van szükség ahhoz, hogy eh, a mezőgazdaságon belül a metálkibocsátást lehessen csökkenteni, ugyanis nagyon fontos az, hogy mindannyian kivegyük a részünket ebből, azt csak azt szeretném tudni, hogy mi az, ami lehetséges, és mi az, ami nem lehetséges. Köszönöm szépen. Akkor Lándúr fogja megválaszolni a kérdéseket, főként az üzemanyagokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Azt kérdezték, hogyha megnézzék a 2020 CO2 kibocsátási célkötőzést, akkor az csak akkor elérhető, hogyha új technológiák lesznek, mint az üzemanyagcellák vagy az elektromos autók. Persze az ipar azt tudja, hogy ezeknek a technológiáknak elérhetőnek kell lenniük a fogyasztók számára, hogy választhassanak, hogy melyik megoldás a legjobb számukra, figyelembe véve a mindennapi vezetési stílusukat. Az erdőkről Rozsé úr Rozsé úr. Effectivement, euh, c'est un sujet qui est d'actualité par Valóban, ez egy nagyon érdekes felvetés. Először is a mezőgazdaság szempontjából annyit mondhatok, hogy az erdőgazdálkodás és a, a, a, a mezőgazdaság között meg kell találni az egyensúlyt, mind a kettőnek megvan a maga e, szerepe, de hogyha erdősítjük e, Európát, akkor kevesebb lesz a termőföld. E, ezt azért felben kell tartani, és mind a két oldalt be kell számítani, amikor azt nézzük, hogy ez a széndiokszid kibocsátás, hogy megkötés szempontjából mi a jár. Um, köszönöm szépen és Bérez asszony kérdése azzal kapcsolatban, hogy milyen elemei nem reálisak a javaslatnak. Je pense que dans, dans les pratiques, si vous voulez, ce qu'on voudrait pas nous faire, faire valoir, c'est des... Ha gyakorlati szempontból nézzük, az NH4, tehát a nitrogén, nitrogén vegyületek csökkentésére, ammónium vegyületek kibocsátásának csökkentése, alapvetően az agráriumban a termelési módszereket akarjuk átalakítani. Mínusz 30 30-40%-os csökkentés 2030-ig elképzelhető. Figyelembe kell venni azonban, hogy mindez, mindez milyen költségekkel jár. Olyan technológiákat kell ehhez bevezetni, amely nagyon sokba kerülhet. A termelési módszerek tekintetében komoly kutatások történnek, ami a ráfordítandó nyersanyag igényességet csökkenthetik, de hát ez egyáltalán nem olyan egyszerű ne felejtsük el sem, hogy minden évszaknak eh, megvannak a saját eh, termési módszerei. A tavaszi trágyázás eh, például nem kiiktatható, persze megpróbálhatunk javítani a termelési módszereken, például azon, hogy a nap melyik időszakában trágyázunk, de az, hogy a tavasszal ne trágyázunk, én ezt nem tartom ezen a ponton például elképzelhetőnek. de például, hogy milyen módszerekkel trágyázunk. Erre vonatkozó szabályok egyébként már vannak, de már most, de hogyha túlságosan leszikítjük a, a, a trágyázás a trágyasztató időszak idejét, akkor ennek költségvonzatai lesznek mondjuk a, a trágya tárolása szempontjából. Tehát mindig látni kell a dolgok hátterét, hogyha a 2013-ban például nagyon sokáig tartott a tél, éppen ezért egy derogációt is kaptunk a trágyázásra, mert nem mindegy, hogy meddig tároljuk a tráját, és ezt mikor lehet kiszórni a földeken, a termőföldeken. De még egyszer mondom, rengeteg szempontot kell a mezőgazdaságban figyelembe venni, ezért nincsen erre konkrétabb válaszom. Gárdéni asszony. Köszönöm szépen. Munári úrhoz szeretnék feltenni egy-két kérdést. Én is olasz vagyok, én is a Pádova környéki területről jövök, amiről hosszan beszélt. Nagyon komplex megérteni ezeket az adatokat, megvallom őszintén, de egy kis pontosítást kérek öntől. Azt mondtam, hogy nem csak a városi térségek jelentenek egy problémát a szennyeződés szempontjából. De tehát jobban, éppen ezt szeretném jobban megérteni. Hogyan jönnek létre ezek a kapcsolatok a medence más területeivel? Hogyha a közlekedés, és biztos, hogy ez az egyik nagy szennyező ok, nem csak a városi területeken, hanem egész egyszerűen a városi kívüli területeken, az autótok, autópályák okán. Tehát hogyan lehet biztosítani, hogy csökkentsük a szennyeződést? Ugyanakkor hát eh, nem csak Olaszországban rendelkeznek, vannak ilyen objektív problémák, amelyek a közlekedésre vezethetőek vissza. Tehát még egyszer mondom, hogyha ez egy technikai jellegű probléma, akkor milyen megközelítést javasol? hogyan lehetne, meg, hogyan lehetne fellépni a levegő szennyeződés csökkentése érdekében, és hogyan lehetne biztosítani, hogy ez a régió ne azonos kezelést kapjon, hiszen voltak éppen nem mindenhol ugyanaz a szennyeződés oka, és a szennyeződés szintje sem. Nos, sorban járva. Persze nem csak Emilia Románia régióval kell foglalkozni, hiszen az egész pádovai síkság területén aggasztó helyzet. Rengeteg mérőpont van, ezeknek az eredményeit persze össze, összevetjük, és vannak mérőhelyek a utak mellett, a természeti környezetben is, persze a városokban is. Az elsődleges szennyezősi forrás mindig teljesen világos. Hiszen a szennyeződés ott van a levegőben, tehát a prekurzorokkal kell dolgoznunk, és a prekurzorok visszavezetnek bennünket a szennyező forráshoz. Nem olyan bonyolult ezt kitalálni. Általában a belső égetés, hogy most motorban, vagy pedig erőműben való belső égetés, ez szinte másodlagos, de a belső égetés az, amely a szennyeződés legfőbb forrása. Egy régió, hát sok mindent tehet, de mégiscsak képtelen megoldani ezt a problémát. Én tudom, hogy mi Emília Romániában mit tettünk, tudom, hogy a lombardiai tartományban mit tettek, de összességében egyedül még egy régió nagyságú terület sem képes megoldani ezt a problémát, hanem valóban közösen kell fellépni. Például a szállópor tekintetében. Hiszen például a szállóport a szél egy könnyen viszi egyik helyről a másikra. A közlekedés, hát ez tagadhatatlan, az egyik fő szennyezőforrás, és a közlekedési útvonalak a mi régiónkat, régióinkat keresztül vágják, és az észak-déli forgalom itt halad végig. A szennyeződés egyharmadá az autóutaktól, autópályákból, a másik harmada a városokból, a harmadik pedig a vidéki térségekből származik. A városokban fel lehet lépni mondjuk, a, hogyha smogriadó van csökkenteni, vagy akár általánosságban csökkenteni lehet a belvárosok forgalmát, ösztönözni lehet a környezetbarát járművek használatát, a közeg, közösségi közlekedés mellett lehet letenni a voksunkat, de látni kell, hogy a városok csak egy harmadában felelnek a teljes légszennyezésért, ezért tehát tényleg nem látok más megoldást, mint hogy a régiók együttműködjenek, és ráadásul szükség van arra is, hogy az olasz szövetségi kor, illetve az olasz központi kormány eh, moderálja, eh, irányítsa ezt a munkát az egyes régiók között. Mi, és ezt nem győzem elégszer hangsúlyozni, annak is a, annak a tényének is a szenvedő alanyai vagyunk, hogy az áruk hatalmas mennyiségben áramlanak a régiónkon keresztül teherautókon, és nem vasúton például, tehát már ez is egy nagy változás volna, hogyha sínre terelnénk az áruforgalom egy részét. hatalmas lépéseket lehet ugyanakkor tenni az épületek eh, szigetelése eh, és eh, energiahatékonyság átalakítása tekintetében. Persze zónáról zónára más a helyzet, mondjuk Ravenna körül komoly olajipar van, nyilván az olajipar kibocsátása és a szennyező szerepe teljesen más, mint mondjuk egy egyszerű városi. Tehát mindig differenciálni kell, hogy melyik területről beszélünk, de ez a két terület, a közlekedés és a házak átalakítása jelenti a megoldást. Köszönöm szépen, ezzel pedig lejárt az időnk. Én a jelentés előadójaként meg szeretném köszönni az öt pódium, a pódiumvita öt résztvevőjének a szakértelmüket, az előadásukat, köszönöm a képviselőknek a kérdéseiket, köszönöm a látogatóknak az érdeklődést, folytatjuk a dosszié vitáját. a szakbizottságban jövő év elején mutatjuk majd be ezt a jelentést. Komplex dossziéről van szó, de roppant érdekes dossziéről is kérdésről van szó. Ráadásul, hogyha tudjuk, hogy mind a környezet, mind az emberi egészség kérdését érinti a levegőszennyeződés, tudjuk, hogy milyen fontos kérdésről van szó. Köszönöm szépen, hogy mindenki itt volt, és mindenkinek jó hazautat kívánok.